ilyenfajta előrelépést majd a nagy témákban. Azt kérdezem a bizottságtól, öntől, azt kérdezem, hogy miért hagyja ezt Pekingnek, miért nem használj, miért használhatják a kampányt a demokrácia ellen? A hongkongiaknak azt ígérték, hogy saját igazgatási rendszerük lesz, viszont Kína ennek nem tett eleget a nemzeti biztonsági törvényel. Hogyha szeretnénk biztonságot, akkor nem lehet csak közleményeket kiadni azért, hogy erősítsük a hongkongi ellenzéket. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak a, tennünk kell ezért. Nekem nem tetszik a Washington által alkalmazott hidegháborús retorika, de hogy ezt valaha Margaret Thatcher mondta, hogyha az út közepén maradunk, akkor mindkét oldalról érkező forgalom eh, elgázolhat minket. A kérdés az az, hogy mi hol fogunk állni. Köszönöm szépen! Veneva Ruiz aztán következik eh, Tegnap beszéltünk ebben a parlamentben George Floyd haláláról. Fontos az, hogy meghallgassuk eh, a helyzetet, és az Európai Parlament képviselőjével szemben elkövetett rendőri fellépés is felháborító volt. Ne felejtsük el azt se, hogy közben a földközi tengeren továbbra is meghalnak a menekültek, és az emberi jogok területén kötelezettségeink vannak, teljesen kell fellépnünk az összes George Floydért a világon. A külső, a külpolitikánk a szankciók, a multilateralizmus, a klímaváltozás elleni harc és a nemek közötti esélyegyenlőség alapján kell megvalósuljon. Hongkongban pedig biztosítani kell azt, hogy az emberek tüntethessenek épp úgy, mint bárhol máshol a világban, Dél-Amerikától Libanonig. És nem szabad, hogy Trump vagy a brit kormány beavatkozzanak. Fontos lenne az, hogy az Európai Unió Kínához fűződő kapcsolata ne csak a kereskedelemről szóljon, hanem a különbségekről is, és mint ahogyan máshol a világon többre van szükség, mint egy pusztán kereskedelmi megállapodásra, amely fittyet hány az emberi jogokra. Muito obrigado. Dou a palavra a Charles Puigdemont. Charles Puigdemont következik egy percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt főképviselő úr, Kínának tiszteletben kell tartani Hongkongot, ez azt jelenti, hogy a nemzetközi jogszabályokat is tiszteletben kell tartaniuk, főként az az való jogot. Az, hogy eh, ha Kína Hongkongot tiszteletben tartaná, akkor az egész országban a ne, az emberi jogokat eh, lehetne tiszteletben tartani, beleértve az újgorokat is. Pont ellenkezőleg az Európai Unió nem tudja ezt teljesíteni, hogyha az Európai Unió csak Photoshop diplomáciát, retorikát alkalmaz, és igazából emiatt a vita nem az egy ország két rendszer elvről fog szólni, hanem az Európai Unió azt mutatja meg ismételten, hogy csak egyfajta elve van, és két standardja. Hadd mondjam el, hogy én nem nagyon bízok ebben a fajta diplomáciában, amely nem igazán tudott szembenézni a kínai nyomással. Joseph Borrell úr, én azért szívesen fogadnám, hogyha meglepne. Muito obrigado. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Andrius Kubilius következik egy percre. Tisztelt elnök úr, természetesen elítéljük azt, amit a kínai hatóságok tesznek a demokráciával szemben, illetve a hongkongi kötelezettségeikkel szemben támogatjuk a hongkongi embereket, akkor, amikor megvédik jogaikat és függetlenségüket. Persze az EU-nak nyomást kellene gyakorolnia jövő héten Kínára, de láthatunk néhány paradoxot a kínai hatóságok fellépésében. Megpróbálják a Hongkong demokráciát lerombolni, és ez bizonyítja azt, hogy félnek egy ilyen kis szigettől, ahol demokrácia van. A gyenge hatóságok azt mutatják meg, hogy ők félnek. És ez emlékeztet engem a Szovjetunió összeomlására. A Szovjetunióban is gyenge volt a kormányzás, a hatóság, és ezért féltek a demokráciától. A kínaiak óvatosak és okosak. Kína valóban vezető szerepet tölt be, viszont meg kell tanulniuk, hogy nem kell félniük a demokráciát, hanem demokráciát kéne tanulniuk Tajvantól és Hongkongtól. Köszönöm szépen. Mik Wallace a következő egy percre. The US Senate unanimously passed the Hong Kong Human Rights and Democracy. Az eh, Egyesült Államok Szenátusa egy törvényt hozott, amely Hongkong ügyében, amely az amerikai érdekeket szolgálta sajnálatos módon Kína elleni tüntetésekké alakultak át a tüntetések. Az amerikai törekvés arra, hogy megváltoztassák a politikai rendszereket, továbbra is zajlik. Amerikában egy szélsőjobboldali kormány fellép a saját tüntetői ellen, különösen a színesbőrűek ellen, és megfoszt szavazójogától szavazók millióit. Ez a rendszer közben a hongkongi eh, tüntetők mellett áll el. Eh, mikor lesz eh, vitánk Jemenről? Ennek a kormánynak fel kell adnia azt, hogy ölebe legyen egy törvényen kívüli amerikai kormánynak. Köszönöm, most pedig Antonio López Istori White-nak adom meg a szót. Felmerül benne a kérdés, hogy itt most mi mit teszünk eh, egyáltalán. Nostradamusként próbálunk eh, olyan kérdésekről eh, beszélni, amelyek még meg se történtek. Mit, miről beszélünk itt ma Izrael kapcsán, akkor, amikor semmi nem történt? Összi, őszintén szólva, itt most a kommunisták összehívására vagyunk itt, úgyhogy jó lenne az, hogy a szocialisták és a zöldek között különbséget tudjunk tenni a politikai kérdések és a gyakorlati kérdések között. Legyünk észszerűek. Miért beszélünk erről? Azért, mert egyesek meg vannak győződve arról a Podemos vagy más baloldali pártok részéről, hogy mi a helyzet például Csillében. Csillében semmi probléma nincsen. Az izraeli demokráciáért aggódunk? Hát ott van Líbia, vagy Irán, vagy más igazi demokráci, igazi diktatúrák olyan kérdésekről beszélünk, amelyekről most még nem kellene beszélnünk, majd akkor beszéljünk erről, ha egy, ma megtörténik az annexió. Ez egyelőre nem történt meg, a konkrétumok talapján maradjunk. Remélem, hogy ez így meg is fog valósulni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Maria Arena következik egy percben. Merci. Köszönöm szépen. Elnök úr, Kicsit össze vagyok zavarodva, mert azt látom, hogy tegnap a szavazás eredménye hogyan alakult az Izrael való a légiközlekedési megállapodás kapcsán, úgyhogy felmerül bennem az a kérdés, hogy egyáltalán készen, vagyunk, készen állunk arra, hogy megvédjük a multilateralizmust. Nagyon sok kolléga fellép olyan állami igaz, igazgatások ellen, akikre azt a bélyeget süti, hogy a multilateralizmust elutasítják, miközben tegnap több mint 400-an fel se tették maguknak azt a kérdést a szavazás közben, hogy most mi egyáltalán a multilaterális megközelítés mellett állunk, vagy az ellen. Borel úr, én azt hiszem, hogy ön nagyon bátor döntéseket hozott a palesztin-izraeli konfliktus kapcsán, de azért tényleg felmerül bennem a kérdés az intézményünkkel kapcsolatban, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy ne kettős mércével mérjünk Oroszország vagy Kína kapcsán, de amikor az izraeli-palesztin válságról beszélünk, akkor mintha képtelenek lennénk dönteni, egy olyan kérdésben, amelyben egyébként nemzetközi döntése van szükség. Úgyhogy nagyon sajnálom, Borel úr, én szerintem nekünk parlamenti képviselőként kell ezen a kérdésen elsősorban elgondolkoznunk. Köszönöm szépen. Következő Nathalie Loazó. Másfél perce. Én a mai napon szeretnék aggodalmaimnak hangot adni. Egyrészt a koalíciót támogatjuk az izraeli kormányon belül, és hát egyrészt Cisjordánia megszállt területeit annexálni akarja ez az ország. Ez illegális és veszélyes is, ráadásul egy mérgezett gyümölcse lenne az erőviszonyoknak. Itt Európán belül annak ellenére, hogy nagyon sok mindenben különbözőképpen látjuk a dolgokat, de azért egy dologban egyetértünk abban, hogy az, csak az erő alapján nem lehet megvalósítani céljainkat. A legfontosabb a jogszerűség. Ezt egyébként Izrael barátjaként mondom, mert a barátság kötelességeket is jelent egyben, és remélem, hogy az izraeli demokrácia bölcsen fog dönteni, és azért mondom ezt, mert amikor az én hazám 2003-ban azt látta, hogy rossz célokkal az Egyesült Államok Irakban egy háborút kezdeményezett, akkor felszólalt ez ellen. Egy barátnak nem az a feladata, hogy csendben maradjon, hanem bizony figyelmeztesse azt, aki rossz útra téved. Nekünk itt Európában világos világosan látható az, hogy békét csak az ellenségekkel lehet kötni. Önöknek Izraelben megvan a saját erejük, használják ezt ki, és a béke érdekében tegyék ezt meg. Icek Rabinra emlékezzenek, aki azt mondta, hogy csak erős népek képesek békét kötni a az ellenségeikkel. Úgyhogy kérem, hogy ez az erő, ez társuljon igazságossággal. Muito obrigado. Köszönöm szépen. Ön Ernest Urtaszun kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Ez a bejelentés a te- palesztin területek annexiójával kapcsolatban a nemzetközi joggal szembe megy. López Istruis úr, azt hiszem, hogy azért kell erről beszélni most, hogy ez ne történjen meg, ne utólag kezdjünk el bármiről beszélni. Itt azért a többség és az európai államok többsége a nemzetközi jog megvédése mellett lép fel. Szerintem nagyon nagy hiba volt az, ami tegnap történt, hogy nem halasztottuk el a szavazást az izraeli megállapodással kapcsolatban, mert itt eléggé kettős üzenetet közvetítünk a multilateralizmussal kapcsolatban is. És ez egy fontos pillanat, az Európai Unió súlya pontosan arra kell, hogy vonatkozzon, hogy betöltsük az Egyesült Államok által hagyott űrt, mert ma kell döntenünk arról, hogy a jövő helyzete rendeződjön, vagy a jövőben rendeződjön a helyzet a közel-keleten. Ezek anélkül nem is fognak megtörténni, hogy mi nem reagálunk most. Most van itt az időpontja annak, hogy diplomáciai szinten is fellépjünk, hogy ne történjen mindez, de hogyha ez megtörténik, akkor Izraelnek tudnia kell azt, hogy nem teheti meg következmények nélkül mindezt, és hogy a vele való a nagyon szoros kapcsolatunk meg fog változni és mindezt az ENSZ berkein belül kell előkészíteni a biztonsági tanácson belül talán már júliusban szükség, le, szükség lesz erre a fellépésre. Köszönöm. Muito obrigado. Köszönöm szépen. Most pedig Bojka úr kép, kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, én remélem azt, hogy a bizottságon belül ne, tehát hogy a, a tények talaján maradjunk. Itt egy jogalkotási javaslatról van szó, amelyeket a, egy demokratikus ország parlamente kell majd jóvá hagyjon. Úgyhogy nem kell itt vészharangokat kongatni. Itt Brüsszelben persze tudom, hogy sokan elfelejtették már azt, hogy a demokrácia hogy is működik, és ezért be akarnak avatkozni autonóm országok döntéshozatalába. Ezért emlékeztetném az intézményeket arra, hogy Izrael, a palesztin hatóság kell, hogy megegyezzenek, az Európai Unió csak támogathatja mindezt a semlegesség jegyében az eszközök nélküli ambíciónak semmi értelme. Vannak olyan nemzetközi elemzők, akik kimondták már azt, hogy ezzel kapcsolatban valószínűleg a szomszédos államok csak ugatni fognak, de nem harapni. Köszönöm szépen. Rászunk képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismételten egy oldalúan csak Izraelt támadják, pedig egyáltalán nem egyértelmű az, hogy hogyan fog kinézni az új izraeli kormány terve. Ezen kívül a helyzet sokkal komplexebb, mint ahogy azt itt a kollégák bemutatják. Ne felejtsük el, hogy itt olyan területekről van szó, amelyek korábban Palesztina mandátum területe volt, és eznek a célja az az volt, hogy egy nemzeti zsidó otthont hozzanak létre. Éveken át ezt Jordánia foglalta el, és 1967-ben az izraeli katonai alá került egy defenzív háborúban, és ez így is maradt máig. Ezért ezek a nagy szavak az anektálásról, illetve a nemzetközi jog sértéséről eléggé kételjesek. Minden egyes alkalommal az EU azt a hibát követi el, hogy egy oldalt választ. Most ismételten ezt a hibát követi el. Hogyha tényleg szerepet akarunk játszani a palesztin-izraeli konfliktusban, akkor ezt az egyoldalú hozzáállást meg kell szüntetni, mégpedig a lehető leggyorsabban ebben a konfliktusban közvetítőkre van szükség, nem pedig a partvonalról okoskodókra. Köszönöm szépen. Mano Pineda kapja meg a szót egy perc, 30 másodpercre. Köszönöm szépen. Kedves Borel úr, február elején ön azt mondta, hogy a palesztin területek megszállása illetve annexiója e nem valósulhat meg az Európai Unió ellenvetése nélkül. Mielőtt a járványhelyzet kialakult volna, Palesztinában járt is a parlamentből egy delegáció. Azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy ön ezt ellenzi, ez a tervez megvalósulóban van, és nem tudunk ellene semmit sem tenni. A legutolsó döntés, amelyről Izrael beszámolt, vagy bejelentést tett, a legkomolyabb Cisjordánia egyharmadát annexálni fogja a Jordán völgyét is, és ez azt mutatja, hogy egy olyan projekt áll a háttérben, amely tulajdonképpen már több tíz évtizede megvalósulóban van. Úgyhogy fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mit tesz az Európai Unió. Sokszor elmondtuk már nyilatkozatok szintjén a véleményünket, de az időnk sajnos nem nekünk ad igazat. Ha most nem teszünk semmit, ez meg fog valósulni. Van bennem egy kérdés, amelyre választ kérek öntől. Az Európai Unió mit tesz a palesztin állam elfogadása érdekében, és a kettes cikk alkalmazását miért nem, alkal, miért nem teszi meg, és miért nem vonja meg Izraeltől az EU-s programok finanszírozását. Fel kellene ébreszteni a az izraeli államot ezzel kapcsolatban, és a megszállt területekkel való kapcsolatot is át kellene gondolnunk, a kereskedelem területén is. A, csak a nemzetközi jogszerűség, a szociális igazságosság szabad, hogy vezéreljenek bennünket. Köszönöm. Muito obrigado. Dou agora a palavra à nossa colega Evin Evin következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Borel úr. Az EPP béli kollégák azt kérdezték, hogy mit is csinálunk itt, mit teszünk. reaktívan járunk el az anektálás kapcsán, de inkább ezt meg kellene előzni. Hogyha Izrael folytatja ezt a tervét, akkor ez arcúcsapása lesz a béketervnek. A két állami megoldásról szóló tárgyalásokat nem lehet majd így folytatni. Ez táptalaja lenne a szélsőségeseknek, illetve az erőszaknak ezen a területen. Az anektálás nemzetközi jogot sért, de az EU és Izrael közötti társulási szerződés második cikkét is sérteni. De hogyha még nem is valósul meg ez az izraeli terv, akkor is van egy bújtatott anektálás a telepek miatt. A kérdésem a következő önhöz, főképviselő úr milyen lépéseket kívánnak tenni Netanyahu terve ellen, hiszen nagyon fontos, hogy megvédjük az EU-ban és Izraelben is eh, a demokratikus eh, jogokat. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig végezetül a közös vita lezárásaként a COVID-19 válság külpolitikai vonzatai, a Hongkong kérdések és az izraeli annektálás témájának lezárjaként szeretném megkérni József Borrell főképviselő urat, hogy szóljon hozzá. Tempo suficiente. Tem cinco minutos. Quanto? Cinco. Cinco minutos. Cinco minutos. Hány percem van? Öt percem van. Öt percem. Ez elég is lesz arra, hogy 33 választ adjak? Azt hiszem, hogy ebből egyértelmű, hogy nem fogok tudni mindenkinek kimerítő választ adni. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ezen a vitán, és talán az is nagyon jó lenne, hogyha lehetőséget kapnék arra, hogy a továbbiakban is folytathassuk ezt a vitát, de megpróbálok a tőlem tehető legjobb módon választ adni a feltett kérdéseknek. Izrael, az annexió, és különböző álláspontok, amelyek ezekkel kapcsolatban napvilágot láttak. Itt elhangzott az is, hogy mindez a nemzetközi joggal ellentétese vagy sem, hát azt kell, hogy mondjam, hogy 25 állam a 27-ből úgy gondolja, hogy ez a nemzetközi joggal ellentétes. Lehet, hogy akkor ők tévednek mind, de minden esetre ezről meg vannak győződve, 27 államból 25 tehát támogatják azt a nyilatkozatot, amelyben kimondjuk azt, hogy ez a nemzetközi joggal ellentétes. Hogy miért beszélünk erről pont most? Azért, mert megpróbáljuk elkerülni, hogy ez megtörténjen. Nem ismerjük az izraeli állam terveit? De hát ne haragudjanak, hogy ne ismernénk. Pontosan tudjuk, hogy mi történik, és ezek tulajdonképpen már régi tervek, sőt, nekem is elmagyarázták ennek az országnak a kormány tagjai, az izraeli illetékes miniszterek kimondták, úgyhogy pontosan tudjuk, hogy mi történik, és mik a tervek. Úgyhogy nem mondjuk azt, hogy nem tudjuk, hogy mi történik, de pontosan tudjuk, hogy mi történik. És hogy mit teszünk, Hát azt tesszük, hogy mindenféle diplomáciai, diplomáciai eszközzel fellépünk ennek a válságnak a rendezésére. Az Európai Unió nem ismerhet el senkit, ezért nem ismerjük el Izra, Palesztinát sem. Egyszerűen jogilag mi erre nem vagyunk kapacitálva, ez a tagállamok feladata. Megpróbálunk előrelátóan fellépni, de természetesen nem lehet a jövőbe látni, és hogyha nincsen többség, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre többség nincsen, akkor az a nemzetközi jog értelmében fogunk eljárni. Ami Hongkongot és Kínát illeti, úgy tűnik, hogy itt nagyobb az egyetértés önök között, azzal kapcsolatban, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a nemzetközi jogot betartsa Kína, és megmaradjon az a jogrend, amelyet a britekkel kialakítottak akkor, amikor a gyarmatosítás, amikor a gyarmati időszaknak vége lett. Vannak természetesen más kérdések is a Kínával való kapcsolataink során, amelyeket majd a következő csúcs találkozón is fel fogunk vetni. Ezekre egyébként én is utaltam most, és önök is. De egy nagyon fontos in, ö, aspektus ezek közül az az, hogy a válság megerősített bizonyos aggályokat és megerősítette azt a tendenciát is, hogy Amerika vezető szer, szerepet töltsön be a világban. Amerika most a járványhelyzetre figyel, és egyértelművé vált az is, hogy a multilaterális megközelítés nagyon gyenge jelenleg. Európa nem tehet úgy, mintha mindez nem így lenne, és saját álláspontot kell kialakítanunk stratégiai szempontból is. Erre egyébként sokan utaltak, hogy rendkívüli mértékben függünk Kínától, és erre most jövünk rá, hogy nagyobb is ez a függőségi viszony, akár kritikus időszakokban kritikussá is válhat ez a függőség. És ezért az autonómiánkat vissza kell építeni, a saját érdekeinket kell figyelembe vennünk, autonóm módon kell eljárnunk, és világosan kell látnunk azt is, hogy mit szeretnénk elérni, mik az értékeink, amelyeket védünk. És egyértelmű az is, hogy az Egyesült Államokkal sem érthetünk egyet mindenben. Vannak például a multilateralizmussal kapcsolatban olyan amerikai vélekedések, amelyeket nem osztunk. Ilyen például a Nemzetközi Büntetőbíróság kérdései. Remélem, hogy a parlament egyébként ebben egyet fog érteni a többi európai intézménnyel. Ezen kívül viszont természetesen meg kell őrizni a transatlanti egységet, addig, amíg azonos politikai térfélen vagyunk. Kínával azért is vagyunk rivális viszonyban, mert nem azonos jogrend alapján élünk, nem azonos a jogi berendezkedésünk, de vannak olyan fontos kérdések, amelyekben közösen kell fellépnünk. Kedves parlamenti képviselők, talán ezek a legfontosabb kérdések, amelyekre választ akartam adni. Nem akarunk fegyverzési, fegyverkezési versenyt indítani, de hát vannak olyan konfliktusok, amelyekkel számolnunk kell, és sajnos a konfliktusokban használják a fegyvereket is. A következő a terrorista támadás során, amikor majd mondjuk egy golyószóróval fognak a terroristák az ártatlan emberekre támadni Európában, akkor majd fel fogjuk tenni magunknak ezt a kérdést. Ezért fontos az, hogy a terrorizmus ellenes harcot megfelelőképpen támogassuk anyagilag is. Köszönöm. Köszönöm szépen, alelnök úr. Ezzel a zárószóval elértünk a közös vita végére. Az érintett szavazások a Hongkongról holnap lesz ezzel. Ezt a vitapontot lezártuk. Most pedig folytatjuk a napi rendünkkel. Can we start? Yes. Okay. So, liebe Kolleg Kedves kollégák, mielőtt még folytatnánk a napi rendet, szeretném megnyitni az első szavazást 10.30-tól 11.45-ig tart az első szavazás. Ugyanaz az eljárás, mint tegnap. Minden szavazás név szerint lesz. A képviselők a dokumentumokban láthatják majd az eredményeket, illetve a szavazataikat. Írásban lehet benyújtani a szavazatmagyarázatokat. 400 szavas, szavazatmagyarázatot tudunk csak elfogadni. Az első szavazási kört megnyitom, és szavazhatnak 10.30-tól 11.45-ig, és 15.15-kor fogjuk majd tájékoztatni önöket az eredményekről. Most pedig folytatjuk a vitákat. Az első pont a bizottság és a tanács nyilatkozata lesz a COVID-19 válság során tapasztalható félretájékoztatás kezelése és véleménynyilvánítás szabadságára gyakorolt hatása témakörében. Emlékeztetnék arra, hogy spontán felszólalást és kék kártyát nem tudunk elfogadni a vita során. Mint mindig, először is a tanács képviselőjével kezdjük. Rincsacs asszonynal, öné a szó, tessék. Thank you, President. Honorable members. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők a válságot a járványjal együtt járt, a félretájékoztatás járványa is, polgárokat kiteszik hamis vagy félrevezető állításoknak, és ez akár az életüket, egészségüket is kockáztathatja. Ezen kockázatok kezelésére a tanács közös erőfeszítéseket azonosított a félretájékoztatás ellenére, nevezetesen együtt kell működnie a tagállamoknak, az intézményeknek és a közösségi platformoknak. Hatékonyabban kell fellépni a félretájékoztatás ellen, anélkül, hogy ártanánk az alapvető jogoknak. A koordinált fellépés a félretájékoztatás ellen meg kell, hogy feleljen a demokratikus értékeinknek, beleértve a szólásszabadságot, valamint a sajtószabadságot az összes intézmény, tagállamok, illetve e, civil társadalom fel kell, hogy lépjenek a félretájékoztatási járvány ellen. Az intézmények a tagállamokkal együttműködve már elég sok mindent tettek. E, egy gyors e, jelzőrendszert hoztak létre a tavalyi választása előtt, és ezzel is feléptünk a félretájékoztatás ellen. Az átfogó fellépés minden szinten szükséges ahhoz, hogy a félretájékoztatás kívásával szembenézzünk ebbe. Beletartozik a monitoring, illetve az elemzése a manipulatív híreknek, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a polgárok tudatosságát javítsuk. Az EU intézmények és a tagállamok együtt kell, hogy működjenek a közösségi platformokkal azért, hogy nagyobb tudatot érjenek el a félretájékoztatással szemben. Az egész társadalomra vonatkozó megközelítés célja az, hogy számba vegyük azokat az intézkedéseket, amelyek a félretájékoztatással kapcsolatosak, és további lépésekre tegyünk javaslatokat. Az elnökség a COVID-19 válság során tapasztalható félretájékoztatást nagyon szigorúan veszi, és együtt működik, kapcsolatban van az EU testületekkel, tagállamokkal, nemzetközi szervezetekkel, mint például a WHO. Már január 28-án aktiváltuk a válság reagáló képességét az Európai Uniónak, összegyűjtve a tagállami szakértőket is, akik polgári védelem, konzuli ügyek és más területeken is szakértői hozzájárulást tudtak tenni. Mi úgy gondoljuk, hogy a félretájékoztatási kampányok a mostani feloldás időszakában is eh, károsak eh, lehetnek továbbra is. Eh, a horizontális munkacsoportunkban fellépünk a hibrid fenyegetések ellen, illetve videokonferencia zajlott az EU és amerikai igazságügyi hatóságok között is a témában. E, mi együtt kell működnünk annak érdekében, hogy az éberséget feltartsuk, e, az ellenálló képességünket javítsuk, és e, az EU határokon kívül és belül felléphessünk ezzel ellen a jelenség ellen mindenhol, különösen a keleti és déli szomszédságban is problémát okoz ez a probléma. Májusban Zágrában megegyeztek eh, a partnerek arról, hogy eh, a félretájékoztatás és a hibrid tevékenységek ellen fellépnek. Ahogy ezt az elején mondtam, amikor a félretájékoztatás ellen fellépünk, nem szabad elfelejteni, hogy egyensúlyhelyzetet kell létrehozni a szólásszabadság és a eh, sajtószabadság egyfelől, másfelől pedig a fellépés szükségessége között. Egyes tagállamok arra kényszerültek, úgy érezték, hogy szigorúan kell fellépni a polgárok érdekében, és intézkedéseket hoztak. Az intézkedések egy része kihat a jogállamiságra, illetve a polgárok jogaira is. Ezért fontos, hogy ezek időben korlátozottak és arányosak legyenek, valamint a fel felülvizsgálat lehetőségét is tartalmazzák. A szükségintézkedéseket nem lehet ürügyként felhasználni arra, hogy a híreket cenzúrázzák, vagy aláássák az alapvető jogokat. Rendkívül fontos, hogy a tagállamok támogassák a független sajtó munkáját, hiszen a független sajtó szövetséges a járvány elleni fellépésben. A civil társadalom szerepe is külön figyelmet érdemel. Ezeknek az értékeknek a fenntartása a ház kiemelt feladat. Köszönöm szépen. Az a nagy megtiszteltetés ért bennünket, hogy két alelnök is itt van a bizottság részéről, az alelnök és főképviselő Borel úr, illetve Jurova alelnök asszony. Nagyon örülünk, hogy itt vannak, és a főképviselő úr kap először szót. Thank you, Madam President. Honorable... Köszönöm szépen, tisztelt asszony, tisztelt képviselők. Egyértelmű az, hogy a járvány, a vírus járványjal, az információ járványa, és együtt járt, láthattuk azt, hogy hamis, félrevezető információk jelentek meg, és exponenciálisan nőtt ez ezek száma a külföldi szereplők által. Azt láthatjuk, hogy ezek az hamis információk tényleg kárt okozhatnak, főleg egy olyan járvány esetén, amely az emberek egészséget érinti, ez még veszélyesebb. Láthattuk azt, hogy voltak olyan információk, amelyek szerint a hipóivása által meg lehet gyógyítani a járványt, nem akarok senkire rámutatni, de ezt is hallhattuk. Vagy azt is mondták, hogy a kézmosás nem segít. Büntetteket is okozhat, gondoljunk csak azt, hogy bizonyos tagállamokban el, lerombolták a G5, az 5G infrastruktúrát. Az Európai vezetők arra kérték a főképviselőt, a külügyi szolgálatot, hogy lépjünk fel. A múlt héten közrettünk egy közleményt, együtt az alelnökkel, Ez a nyilatkozat összegzi azt, hogy az Európai Unió mit tett azért, hogy fellépjen a hamis információkkal szemben. Az információkra nincsen határa, nem ismerik a határokat, ezért is fontos az, hogy nemzetközileg együttműködjünk, ezért hadd beszéljek először a külső dimenzióról. Ez az információs járványt kihasználták az állami nem állami szereplők, orosz szereplők által terjesztett hamis információk összeesküvés elméleteket terjesztettek, arról is beszéltek, hogy nincsen az Európai Unión belül állítólag szolidaritás, és emiatt zavart okoztak. Kína is részt vett ebben a dezinformációs kampányban. A kínai források úgy mutatták be Kínát, mint hogyha ők tudnának a legjobban szembenézni a járvány következményeivel. A propaganda, hogyha valaki magát dicséri, az nem veszélyes, de szerintem két az. Egy dolog az, hogyha valaki magát dicséri, és a másik az az, hogyha emiatt ez gondot okoz. Néha arra is kihasználták a járványt, hogy a szólásszabadságot korlátozzák. Néhányan már erről szóltak. Az Európai Uniónak mindenképpen fel kell lépnie ez ellen. Mit tettünk ezen trendek ellen? Együttműködtünk a stratégiai közleményen, főként a Nyugat-Balkánon, erősítettük a különböző műveleteinket, különböző jelentéseket adtunk ki, megosztottuk tapasztalatainkat a tagállamokkal, és a nemzetközi szervezetekkel, a médiával, a civil szervezetekkel. A külügyi szolgálat nagyon nehéz munkát végez ezen a területen kihasználtuk a rendelkezésre álló eszközeinket, hogy szembenézzünk a koronaválság során a hamis információkkal. Nagyon sikeres volt a hálózat, amit az intézmények a tagállamok között tartunk fel. Információt cserélünk a hamis információkról, amelyek a járványhoz kötődnek növeltük együttműködésünket a nemzetközi partnereinkkel, a NATO-val, a G7-tel, van egy gyors regálású eljárás is, és az ENSZ és a WHO is fontos partnereink voltak. Továbbra is majd erősítjük az intézkedéseinket, együttműködvén a diplomácia által megosztjuk a legjobb gyakorlatokat, amik a hamis információk leküzdését szolgálják, és sokkal gyorsabban kívánunk fellépni, intenzívebbé próbáljuk tenni az együttműködésünket a magánszektorral, a civil szervezetekkel, erősítjük a sajtó szabadság megsértésének nyomon követését, és egy biztonságos média környezetet próbálunk létrehozni. A stabilitási béke program segítségével tesszük ezt, próbálunk szembenézni a különböző hamis információkkal. Persze beszélhetnék még erről sokat, de itt az ideje annak, hogy átadjam Jurova asszonynak, az átláthatóságát felelős alelnöknek e, a szót. A szociális, a közösségi médiákra is e, figyelmet fogunk szentelni ebben a közleményben. Elnök, köszönöm szépen, alelnök úr, és örülünk annak, hogy Gyurova alelnök asszonyt is meghallgathatjuk. Köszönöm szépen, kedves parlamenti képviselők! Hallhattuk Joseph Borrell szájából, hogy melyek azok az alapvető a paraméterek, amelyeknek az alapján beazonosítjuk az infodémiát, a pandémiához hasonlóan, és hogy melyek azok a szakaszok, amelyekre ez az időszak lebontható. Úgy döntöttünk, hogy egy kommunikációt fogunk elfogadni ezzel kapcsolatban. Ennek az a címe, hogy maradjunk a tényeknél. Erre szükség volt azért is, mert látnunk kellett azt, hogy a dezinformáció ellen eddig hogyan léptünk fel, kilépett fel, mikor és hogyan. A legfontosabb volt a tények, terén egy tényeken alapuló cselekvési terv kialakítása, és másodszorban egy feladatlistát a platformokkal számára megalkotni. A kommunikációban három dologgal foglunk, foglalkozunk a forrásokkal, a felerősítő tényezőkkel és a célcsoportokkal is. Joseph Borrell a külföldi forrásokról beszélt. Én szerintem nagyon fontos az, hogy geopolitikai értelemben az Európai Unió csak akkor válhat fontos szereplévé, hogyha eléggé asszertívek vagyunk. Ugyanakkor itthon is rendbe kell tennünk a dolgunkat, stratégiai kommunikációra van szükség, és az Európával kapcsolatos híreket a koronavírus válság kapcsán világosan kell kommunikálnunk. Ezt megtett, tesszük, és meg is kell tennünk, és nem szabad, hogy ebbe a térségbe bárki mást beengedjünk. Most nézzük azt, hogy milyen csatornákon keresztül valósul meg a dezinformáció. Főként az online platformokra gondolok, nagyon örülök annak, hogy intézkedések történtek a platformok részéről, erre nagyon nagy szükség is van. Én meg vagyok győződve arról, hogy a platformokkal való együttműködés, a gyakorlati útmutatók kialakítása hozzájárul ahhoz, hogy az új politikákat hamarabb meg tudjuk valósítani. A WHO, az egészségügyi szolgálatok számára világosá kellett tenni a dezinformációs kampányokat, hogy nehogy olyan súlyos dolgok lássanak napvilágot, mint amik egyébként meg is történtek gyógyszerekkel kapcsolatban. Például a Google 80 millió koronavírusra vonatkozó feljegyzést mutatott be, de ez csak egy első lépés volt. Átláthatóságra, nyomonkövetésre van szükség, az információkat, az információkról tudniuk kell a állampolgároknak is, hogy honnan származnak. Ezért havi szinten a platformokkal együttműködve a COVID-19-es válsággal kapcsolatos dezinformációról jelentések készülnek, nem csak a bizottság felé, hanem hogy az emberek, tehát a célközönség felé is. Aztán nézzük a célcsoportokat. A hazugság nem új, és tulajdonképpen önmagában nem is annyira félelmetes. Igaziból az a félelmetes, hogyha túlságosan hamar hiszünk ezekben. Ezért eh, kell ellenállóbbnak, kritikus gondolkodásúnak kell, lennie, kell lennünk, eh, és eh, fontos, hogy a tények alapján hozzunk döntéseket. A digitális oktatás rendkívül fontos, ezt a bizottság egyébként el is fogadta. Fontos a tiszta átlátható média, annak érdekében, hogy a kritikus gondolkodást támogassuk. Fontos az Európai Digitális Média Obszervatóriummal való együttműködés. Ebben a kontextusban 9 millió eurós projektet indítottunk útjára a különböző tagállamokban. Ki kell mondanunk azt is, hogy a szólásszabadságnak mi ehhez a közel, ez egy rendkívül fontos alap elem, olyan ö, jogszabályok, amelyek aránytalan mértékben büntetik a szólásszabadságot, nem megnehezítik a tiszta információhoz való jutást, és Európa nem erről kell, hogy szóljon. Ez rosszat tesz a demokrációnak, demokráciának, és önmagunkat pusztítjuk el ezzel. A tiszta és plurális média, a média a képzett és intelligens olvasóközönség azok, akikkel keresztül fel tudjuk venni a harcot mindezzel szemben. Fontos az is, hogy ne legyen semmiféle főcenzor minisztérium. Én egy olyan rendszerben születtem, ahol csak egy igazság volt, nem volt médiapluralizmus, és még a gondolkodást és a gondolatokat is meg akarták szabni számunkra. Ezért rendkívül fontos számomra a szólásszabadság, úgy, ahogyan a gazdasági versenyben, a gazdaságban jó az, hogyha több szereplő létezik, ugyanígy a médiaszabadság területén is fontos ezt biztosítani. Ezért a dezinformációval kapcsolatos szolgáltatásainkat az Európai Demokrácia Cselekvési Terven keresztül valósítjuk meg, és a dezinformációra lecsapunk. Ebben a kontextusban közösen kell dolgoznunk, az önökkel által is létrehozott szakbizottsággal, illetve bizottsággal a közös munka mindig sikeres. Köszönöm szépen. A vicepräsidentin... Köszönöm szépen, alelnök asszony. Most rátérünk a vitára. Bilcsik kollega az első az EPP nevében. Uh, Madam President. Köszönöm, uh, elnök asszony, uh, főképviselő úr, miniszterasszony, biztosasszony. Azt láttuk, hogy a félretájékoztatás embereket ölhet, és megölheti a demokráciát is. Ebben azért szembe kell néznünk a hazugság terjedésével sokkal rendszerelvűbben. Én üdvözlöm az erőfeszítéseket, és mégis azt mondom, hogy határozottabb fellépésre van szükség az orosz és kínai félretájékoztatási kampányokkal szemben. Egy határozott európai hangon kell megszólalnunk az orosz-kínai tevékenységgel szemben, akik alá akarják ásni az európai életmódunkat. Ugyanakkor itt nem csak külpolitikáról van szó szűkértelem, értelemben, hanem olyan közösségi platformokról, platformokra is oda kell figyelni, a, amelyek terjesztik a félretájékoztatást. Örülök annak, hogy havonta jelentik azt, hogy mit tettek ezek a platformok, de Nekünk többet kell tenni, beleértve a jogalkotási fellépést is annak érdekében, hogy a közösségi média felelősségteljesen járjon el, és megbízhatóan jelentse eh, azt, hogy mit tett a félretájékoztatás ellen. Eh, minden polgárunk egészsége, biztonsága érdekében meg kell védenünk a tényeket a hazugságtól, a tudományt a félrevezetéstől, és az újságírókat a manipulátoroktól, és csak, ezt csak úgy tudjuk megtenni hatékonyan, hogyha az Európai Unió egységesen lép fel. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szociáldemokraták nevében Piri asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. A félretájékoztatás fenyegeti a társadalmat, aláássa a demokráciát, sérti az érdekeinket, árt az értékeinknek. De ahogy a miniszterasszony is mondta, ráadásul még életeket is veszélyeztet egy, egy járvány idején. De még az ilyen halálos veszély sem állította meg azokat, akik félretájékoztatással házalnak. A főleg orosz és kínai félretájékoztatás elképesztő mértékű volt. A hibrid háború és a beavatkozás soha nem szabad hogy stratégiája legyen egy államnak, de különösen nem egy egészségügyi világválság során. E, hatékony e, stratégiára van szükség a külföldi beavatkozással szemben. E, az amerikaiakat a, a, a fellépés azt igényli meg, hogy határozottan lépjünk szavazunk a külföldi beavatkozás elleni különbizottság felállításáról, és az ilyen sürgős lépés az, ami az egyetlen módja annak, hogy megvédjük értékeinket. asszony következik a nevében. Köszönöm szépen a a legrosszabb napjai a dezinformációnak pontosan azokban a napokban történt meg, amikor még a parlament és a bizottság nem hatékonyan adtak választ a válságra és a pandémiára. Pontosan ezt használták ki az ellenfeleink. Azért, mert itt van egy stratégia, aminek az a lényege, hogy a demokráciát meggyengítsék, és ezek azok a pontok, amelyeken keresztül a stratégia megvalósítható megpróbálják eh, azokat az embereket eh, megfogni, akik eh, szeretik a hazugságot, fanatizálnak azok ellen, akik másként gondolkodnak, és ez egy újfajta háború, amelyet az internet harc terén harcolunk. Fanatizált csoportok megpróbálják meggyengíteni a demokratikus intézményrendszert. Pontosan erről van szó. És ezért félelmet keltenek, hangosan beszélnek, és ezért nekünk meg kell őriznünk a szólásszabadság terét. És azt a fajta járványt is, azzal is meg kell küzdenünk, azzal a járványjal, amely a szólásszabadság ellen szól. Meg kell védenünk a demokráciánkat, és ebben győznünk kell. Köszönöm szépen, folytatjuk a vitát. The Man képviselővel az ID nevében. Tisztelt kollégák, nagyon veszélyes úton haladunk, egyre több hatóság, kormány veszélyezteti a nyugati demokráciánk, a szólásszabadság alapjait. Az európai biztosok persze cselekvési tervet akarnak a dezinformációval szemben, stratégiai kommunikációs munkacsoportot hoznak létre, egy figyelmeztető rendszert. A cél az az, hogy úgy mond, a hamis hírek ellen lépjenek fel. Vannak olyanok, akik a tényeket ellenőrzik, és és itt is jellemző az, hogy akinek a tenyeréből e, eszünk, azt támogatjuk. A cél az az itt, hogy e, hogy egyre inkább lássák azt, hogy az emberek eltávolodnak a hagyományos pártoktól. Igazából itt egy bújtatott cenzúráról van szó. Köszönöm szépen. Lemodinsky képviselő következik. Danke sehr, Frau Vorsitzende. Um, there will be számunkra elég egyértelmű kell, hogy legyen, hogy nincs csodaszer a, tájékoz, a félretájékoztatás elleni küzdelemben, de a politikával foglalkozunk, és tudjuk, hogy nagyon gyakran, nagyon ritkán működnek az egy kapta fára szabott megoldások. De a kiinduló pont az egyértelmű, meg kell védenünk a demokráciát, nem pedig ártani neki. Ezért is kell, hogy a stratégiánk három megközelítésű holisztikus legyen először is. A geopolitikai propaganda támadásokat ki kell védeni külföldről a sajtó és internetfogyasztókat pedig tájékoztatni és képezni kell, és meg kell védeni a szólásszabadságot. Az elmúlt időszakok bemutatták a veszélyeket és a lehetőségeket is az európai intézmények eh, eh, határozottan utat mutattak, eh, és Borrell úr nagyon helyesen azt mondta, hogy itt nem csak a fake newsról van szó, hanem a narratívák csatájáról is. Ehm, és arról is, hogy fennáll a veszélye, hogy bele esünk mindenféle csapdákba, eh, például azzal, hogy kriminalizáljuk a eh, rémhírteljesztést, mint Magyarországon, vagy eh, a lengyelországi fellépést is említhetném, fellépést a azok ellen, akik Bulgáriában gyógyszerhiányra figyelmeztettek. Ez mind elfogadhatatlan. A demokráciát meg kell védenünk, nem pedig alásni, amikor fellépünk a félretájékoztatás ellen. Az anonimitás egy fontos dolog az interneten, hiszen az védi a nőket, az ellenzékieket, a kisebbséget, kisebbségeket, ezért nem szabad az anonimitást megszüntetni az interneten. Még egy dolog az oktatással kapcsolatban. Az oktatásra jobban oda kell figyelni, növelni, hogy az értékrendet megtanulják, és nem pedig 20%-kal csökkenteni az ilyen pénzeket, mint ahogy az MFF azt tartalmazza, tehát a 7 éves költségvetés. Így kell tovább lépnünk, és így tudjuk megvédeni a demokráciát. Köszönöm szépen. Muszedé de Lálbával folytatjuk a vitát. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az Európai Unió a hitelességétől kockáztatja, egészen a Brexit óta, 2016 óta vannak olyan tagállamok és olyan intézmények, akik gyakorlatilag a dezinformációra hivatkozva mondják azt, hogy a hitelességüket megkérdőjelezték. De ez nem új. A, a hazugság mindig is létezett, és általában inkább a hatalom részéről érkezett. Már a Bibliában is arról van szó, hogy a paradicsomból kiűzetik Ádámot és Évát azért, mert a kígyó hazugságokat mond nekik. A szólásszabadsággal kapcsolatban nagyon fontos azt látni, hogy az adatok értelmezése ne arra vonatkozzon, hogy majd a bizottság mondja meg, hogy mi az, ami igaz és mi az, ami nem, mert cégek nem állhatnak a gazdasági vagy politikai érdekek mögött. A koronavírus rámutatott arra, hogy a dezinformáció mennyire mindenhol megmutatkozik Kínában, épp úgy, mint az intézményrendszerekben vagy Európában. Az Európai Parlament nem képes megmondani a valóságot, ez túlságosan nagyképű hozzáállás, ne olyan, mint... Köszönöm szépen. Sie ihn nicht im Raum? Legosz kollégával folytatnánk a vitát, de nem látom itt sehol sem. Így most következnek, következik Tomák képviselő a napi rendszerint. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnule înalt reprezentant, doamna vicepreședinte. Köszönöm, elnök asszony. Teljesen egyértelmű, hogy a koronavírus válságon túlmenően szembe kellett néznünk egy másik sokkal, a félretájékoztatás járványával. Ez sokként ért bennünket. Nem tudjuk eltitkolni az igazságot ezzel kapcsolatban. A hamis hírek az Orosz Föderációból érkeznek. Mi, akik a balti országokban, Romániában, Lengyelországban élünk, tudjuk, hogy Oroszország mennyire ráállt a fél félretájékoztatásra. És ez, főképviselő úr, ez a támadás rendkívül keményen érinti az Európai Unió kohézióját is, ahogy ön is utalt rá nagyon helyesen. A kötelezettségvállaláson kívül